bien. Buenas tardes. Vamos a, a dar comienzo a esta mesa. Jó napot kívánok! Megkezdjük a munkacsoport munkáját. Egységes energiapiac, versenyszabályozás és árképzés. Azt hiszem, hogy nagyon jó alkalom ez az eszmecserére európai és nemzeti parlamenti képviselők között. Ja, aha. Az tehát működik az angol tolmácsolás is ezek szerint. mindenkit még egyszer üdvözlök. Nagyon jó alkalom ez a szakpolitikák megvitatására. Tehát egységes energiapiac, ár, képzés, szabályozás, verseny. Üdvözlöm a spanyol parlament képviselőjét, illetve a többi kollégát, akik itt vannak velünk ma délután. E, bevezető után, a bevezetők után kérdéseket lehet majd feltenni. Kérem, hogy amikor megkapják a szót, akkor mutatkozzanak is majd be. Ennyit szerettem volna mondani kolléganőmnek át is adom a szót. Uh, thank you, colleague. I can... Köszönöm szépen, kedves kollega, képviselőtársam, mondhatom így. Minden résztvevőt üdvözlök a munkacsoportban. Energia, egységes piac, verseny, szabályozás és árképzés. Mariska Lanaja úrral én fogom társelnökölni az ülést aki a spanyol parlament tagja, Levila Martínez úr az előadója a jelentésnek, amit készítünk. Azok a témák, amelyekkel ma délután foglalkozunk, az Európai Parlament munkájának középpontjában, illetve az Európai Unió munkájának középpontjában állnak már régóta. Az Európai Szén és Acél Közösséggel, az Euratom szerződéssel indult az Európai Közösség, az 1970-es években pedig további közös kezdeményezések történtek az energetika terén. 30 évvel később a Lisszaboni szerződésbe külön energiapolitikai cikk került, de ez nem elegendő. Három munkacsoport jött létre, az egyik az energiabiztonságról, a kihívásokról szól. A, mindegyikünknek megvannak a házi feladatai az energiabiztonság terén, a belső piacépítése terén, illetve az energia és a környezet védelem terén. Igazi energia belső piacot kellene létrehoznunk európai szinten, több jogszabály is született, az utolsó, a harmadik belső energetikai csomag volt tavaly. Ugyanakkor a mm, korábbi jogszabálycsomagok alkalmazásával gondok vannak. A versenypolitika is fontos eszköz lehet, amit használhatunk. A piacok azonban nagyon koncentráltak és kevés határokon túlnyúlóan működő szolgáltató van aki nem valamelyik nemzeti kormány közelében működik. Alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartoznak az energetikai kérdések. Tehát ezzel a három kérdéssel fogunk foglalkozni. Az a kérdés, hogy hogyan lehet az európai és a nemzeti szintű kezdeményezéseket összehangolni, hogy igazi egységes piac jöjjön létre, ahol a fogyasztók választhatnak és észszerű árakért szerezhetik be az energiát. Nagyon érdekelnek az önök kontribúciói, és fel fogunk mindent jegyezni, ugyanis az Európai Parlamentben hamarosan megkezdődik a munka egy jelentésről a 2000 2011 és 2020 közötti energiapolitika kapcsán, és az Európai Bizottságtól is várunk kezdeményezést az energiainfrastruktúra jövőjét tekintve. Most pedig Lavina Martinez úrnak adom meg a szót, hogy a vitát bevezesse ő a jelentés készítője tehát. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnök úr, szeretném azzal kezdeni, hogy elmondom, hogy nagyon érdekesnek tartom ezeket az üléseket minden tagállam számára, és hogyha energia területén nincsen egységes piac, nincs belső piac, akkor az nagyon nagy probléma. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő módon összekapcsoljuk a különböző áramszolgáltató hálózatokat, gerinchálózatokat, és a 21. Századra, század igényeit kielégítő gerinchálózatot hozzunk létre európai szinten. Europa lidera unida una política energética comunitaria, siendo imprescindible un marco... Megfelelő közösségi politikára van szükség, ehhez megfelelő keretfeltételekre is van szükség. Hogyha ez nem eh, valósul meg, akkor más országok eh, megelőznek bennünket. Kopenhágában sikerült eh, bizonyos eredményre jutni, és hogyha nem hozunk döntéseket azonnal, akkor nem leszünk mi a megfelelő fórum arra, hogy nemzetközi döntéseket hozzunk. Hogyha energiáról beszélünk, akkor munkahelyteremtésről is beszélünk Európának, biztosítania kell az energiaellátást a jövőben és ez a megújuló energia eh, kihasználásával valósulhat meg. Az 1980-as évek óta foglalkozzunk ezzel, kellett volna, hogy foglalkozzunk ezzel, de ezt nem tettük meg, és ez stratégiai hiba. El kell érnünk azt, hogy az egyének, a háztartások és a, vállalkozások is alacsony széndiokszid kibocsátású energiaforrásokat használjanak fel. A jövő energiapolitikájával kapcsolatban nagyon sok munka áll még előttünk. Biztosítanunk kell azt, hogy a jövőben a növekedés megvalósuljon. Energiahálózatokba kell beruháznunk, és ezzel kell a céljainkat elérni. Az európai alacsony szénkibocsátású energiapiac létrehozása hatalmas kihívás. Ennek fenntarthatónak kell lenni, és az energiaellátás biztonságát is garantálni kell. Egységesebb megközelítésre van szükség az energia biztosítása szempontjából megfelelő, egységes belső energiapiacra van szükség, ehhez nagyon sok kapcsolódási pont kell a tagállami energiaellátások között. Az a kontinensen nagyobb versenyt kell biztosítani azt is el kell érnünk, hogy megfelelő áron eh, biztosítsuk az energiát. a szabályozási eh, feladatokat eh, sem szabad elfelejteni, és az infrastruktúrát sem szabad elhanyagolni, ugyanis a piac önmagában nem fog mindent elérni. A jelenlegi gazdasági válság is mutatja azt, hogy a szabályozás hiányában milyen nagy problémák merülhetnek fel. Az Európai Uniónak tehát az, ezeket az akadályokat le kell küzdenie, hiszen ezek az akadályok megakadályozzák, e, az utunkban állnak, és ezek miatt nem tudunk előrelépni. Ezen akadályok leküzdése nélkül nem fogjuk tudni a, az ellátás biztonságának a garantálását elérni. A hálózatok létrehozása időbe telik, már eleve elég sok időt áldoztunk erre de most előbbre kell lépnünk. A jelenlegi pénzügyi válság és az energiahatékonyság igénye a belső piacon lehetővé fogja tenni számunkra, hogy versenyképesebbek legyünk. Természetesen a fenntarthatóságot nem szabad elfelejteni és ki kell szolgálnunk az európai fogyasztókat. Hogyha nem kapcsoljuk össze a különböző energiahálózatokat, akkor nem fogjuk tudni a szükségleteket a jövőben kielégíteni. Az ENSZ is megállapította, hogy másfél milliárd ember nem jut megfelelő szintű energiaellátáshoz. Hogyha a fenntarthatóságot megvalósítjuk, akkor más országoknak is tudunk segíteni. A második lépésben pedig új piacokat tudunk megnyitni. Hogyha az energia fenntartható, hogyha nem terheli a jövő generációit, akkor ezzel még fenntartható munkahelyeket is tudunk teremteni. William Shakespeare is azt mondta, hogy ha e, valaki e, megfelelő jó célt szolgál, akkor döntő lépésekre kell, hogy elszánja magát a jövőben. Tehát e, erre kell koncentrálnunk, és a gazdasági nehézségeket is le kell küzdenünk. A megújuló energiaforrások valóban jobb jövőt biztosíthatnak a gyermekeink és unokáink számára. Ez a feladatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Félix. És most eh, Rostrach úrnak fogom megadni a szót. Elnök úr, elnök úr, köszönöm szépen azt a strukturális segítséget, <clears throat> amelyet kaptunk, illetve 5 eh, órakor készült eh, egy jelentés, és korábbi strukturális ügyekben is támogattuk az Európai Parlament, és az európai gazdaság eh, számunkra érdekes területeivel foglalkoztunk, amelyek az önök számára is érdekesek. Az energiapiacról szóló eh, jelentésben, és ennek a az ülésnek is ez a témája, egy eh, piaci perspektívával tekintünk erre, monetáris perspektíváról, illetve az érdekel bennünket, hogy a polgárokra milyen hatással vannak az energiapiac, milyen hatással vannak az energiapiacok, illetve az energiaárak. A jelentés elég széles körül, készült egy áttekintés az energiapiacról, illetve az elmúlt 50 évre tekintünk vissza, megnézzük az energia árak hatását a gazdasági tevékenységekre, illetve azt próbáljuk meg bebizonyítani, hogy az olajárak milyen hatással vannak a gazdaságra, illetve a makropiaci fejleményekre. A harmadik fejezetben pedig megvizsgáljuk az energia piacok hatását az inflációra. A mai workshopnak is egy egy, ez egyik témája, és rövid prezentációmban erre az utóbb említett témára fogok központosítani. A következő szlájdon egy keretet látunk arról, hogy hogyan látjuk az energiaárak hatását az inflációra, illetve hogy első körül illetve mások körül hatásokat hogyan különböztetünk meg. Az első körű hatások, vagy közvetlenül, például az energiaára kapcsán vannak hatással, például a fogyasztókra, a felhasználói árakra, illetve közvetett módon is, ha például a az energiaárak inputot képeznek a termelés szempontjából, akkor a fogyasztói árakra is hatással vannak. A második körű hatások pedig azt jelentik, hogy egyéb fogyasztói magatartásokra és a fizetésekre is hatással vannak az energia árak. Először a közvetlen hatásokról fogunk beszélni, az olaj árak közvetlen hatásairól. A folyékony olaj eh, fogyasztói árainak lebontása látható ezen az ábrán. Texasban Ebből az, árból, ebből az ábrából kiderül az, hogy az elmúlt évtizedben a fogyasztói árakat a nyersolaj ára határozta meg, 10 centről 31 centre emelkedett ez. Ha megnézzük a marzsokat, például szétosztási költségeket, akkor itt stabil volt a tendencia, és nem voltak jelentős változások. A harmadik jelentős forrása az árolaj növekedésének, illetve az energia árak növekedésének az adókban keresendő. És ezek is jelentős mértékben növekedtek az elmúlt évtizedben. Ez a növekedés az áfára vezethetők vissza, illetve a forrásadóra. Ez az adók az eurózóna országaiban a legfőbb okozói az energiaárak növekedésének. A következő pontban megvizsgáljuk az olajárak, a finomított olaj árának hatását a fogyasztói árakra. Ez az ábra három stilizált tényezőt mutat be. Hogyha egy 10%-os növekedést vizsgálunk meg a finomított olaj árában, az eurózóna térségében, akkor ennek hatása lesz a fogyasztói árakra, és ha ezt megvizsgáljuk, akkor kiderül az, hogy ez a hatás teljes mértékben tehát ez átveszi a 10%-os növekedést a fogyasztói árakba, és ez itt megjelenik, és ez a teljes 10% 6-9 7 alatt megjelenik a fogyasztói árakban is. Nem mondhatjuk azt, hogy az árak a, tehát az a olajárának növekedése nagyobb hatással van a fogyasztói árakra, mint az olajárának csökkenése. A folyékony olaj áráról áttérünk a második legfontosabb komponensre, illetve a két további fontos komponensre az energia árakat illetően, ez pedig az elektromos áram és a gáz ára. Ezek eh, a fogyasztói kosár 2,3, illetve 1,8%-át teszik ki. Ezen az ábrán Először az általános hatás olvasható le, illetve az elektromos áram hatása, ez az euró térségében magasabb, mint a gázára esetében, a jobb oldali ábra pedig konvergenciát mutat, tehát a gáz ára konvergál. Ez nem mondható el ugyanígy az elektromos áram árát illetően. A további érzékelhető jellemző az olaj, illetve a gáz és az elektromos áram árának kapcsán, ami a meghatározó tényezőket illeti, az adók az egyik legfőbb okai az árnövekedésnek. Tehát a folyékony olajárát illetően szintén a az adók képezik a legfőbb növekedési forrást, még akkor is a kisebb mértékben más területeken. A hálózati költségek a gáz esetében kevesebb hatást fejtenek ki, mint az elektromos áram esetében kisebb hatással vannak a fogyasztói árakra. Ennek a panelnek szintén témája az árversengés illetve a versenyhelyzet az árak esetében. Mint mindannyian tudjuk, a verseny mérését illetően megjelennek az első nehézségek. Az energiapiacon több típusú verseny létezik. Egy további bonyolító tényező a gyártói lánc kapcsán természetes monopóliumok is kialakultak. Tehát egy egyáltalán nem szabályozott piaci környezet nem jelenti az optimumot. Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt az energiapiacok szabályozását illetően, de még további lehetőség van a további integráció számára, illetve a versenyhelyzet erősítésére és a, az üzemeltetőktől való függetlenítésre. A Három mutató, a három legnagyobb piaci versenyző, illetve szereplő esetében a következő. Decentralizált az olaj esetében a hálózati szektor, a gáz esetében is, és az elektromos áram esetében is. és ezek a piac 75-60%-át teszik ki, tehát a koncentráció igen magas. Az energiapiaci liberalizáció hozzájárult ahhoz, hogy az árak csökkenjenek, és ezt sikerült be is bizonyítani. Az energiapiacok korábbi liberalizációja segített az árak csökkentésében, a fogyasztói árak csökkentésében. Ezt itt az elektromos áram és a gázágazat esetében is összevetettük az eurózóna térségében. A kék oszlopok azt mutatják, hogy a 90-es évek elején az energiapiaci szabályozás, a számítások alapján 10%-kal növelte az általános energiaárakat. Jelenleg mindez harmadát teszi ki csak az áraknak. Ez azt mutatja, hogy a liberalizáció a fogyasztók érdekeit szolgálta. Van egy további jelentős pont. Az energia árának hatása az olaj, elektromos áram és a gázárára. A következő a gázárak követik az olajárakat, ezt a baloldali ábra mutatja. Ha ezt összevetjük a folyékony olajárával, akkor ez a hatás 6-8 hónappal később fejti ki eredményeit. Tehát a gázpiacok alacsonyabb sebességen dolgoznak a fogyasztójárak tekintetében. Ha megvizsgáljuk az elektromos áramot, akkor itt jelentős különbség mutatkozik a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ágazat között, illetve a között, ami végül is a fogyasztónál megjelenik. A bal oldalon látjuk az olajárakat, illetve a nagykereskedelmi elektromos áramárát, és itt nagyon szoros a kapocs a kettő között. Ezt a gázárak alakulásával is lehet magyarázni. A másik oldalon pedig az olajárát, illetve az elektromos áram fogyasztói árát vetettük össze. Ez, ebben a szegmensben a piaci szabályozásnak köszönhetően az elektromos áram ára stabilabb, és az olajárakra kevesebb hatással vannak az elektromos áram, kisebb hatással van az elektromos áram ára. Változás volt eh, érzékelhető a fogyasztójárak alakulásában is, a gáz esetében kevesebb a hosszú távú szerződés, és a fogyasztói árak úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban gyorsabban ingadoztak, változtak. Eddig a közvetlen, illetve elsőkörös hatásokról beszéltünk. Most a közvetett hatásokról szeretnék néhány szót szólni. Az első típusú hatásokat illetően ez az, ered, az az eredmény jelentkezik, hogy az olaj árának hatása az inflációra, az olajár ingadozásból is adódik, tehát a magasabb olajárak jelentősebb költekezést eredményeznek az energiaforrásokat illetően, illetve a hatás is érzékelhetőebb. Egy további elem, amely szintén kiderül ebből a táblázatból, az a következő. A közvetett hatások az olaj árának hatásából adódik az inflációra, illetve ennek feléből, és ez az árak kialakításából adódik általában a mm, fogyasztói árak és a fizetések alakulásából. Ez még 50%-kal erősíti az általános hatásokat. Ha pedig a fizetések alakulását vizsgáljuk meg, akkor eh, az energia és a fizetések ára az általános inflációra szintén hatással van. Az általános politikai üzenetek tekintetében szintén következtetéseket vontunk le ebből a jelentésből. makrogazdasági eh, perspektívából és eh, monitoring politikai perspektívából is vizsgáljuk ezt a területet. A monitoring politikai eh, tevékenység nem túl sok mindent tud tenni az első kör hatása esetében. Az Európai Központi Bank pedig az ingadozás kiegyenítésén dolgozik. Az energia árak ingadozásának hatása az inflációra csökkent az elmúlt évtizedben, és nagyon fontos, hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódjon. A szociális partnerek közös felelőssége a másodlagos hatások kiküszöbölése, az inflációs nyomás elleni küzdelem, és összességében az EU gazdaságoknak figyelniük kell az ár ingadozásra, hiszen a monetáris politika stabil kell, hogy legyen, illetve megfelelő strukturális politikákat kell folytatni annak érdekében, hogy az energiahatékonyság és az EU-ról vezet gazdasága megfelelően alakuljon, és hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áringadozást a makroökonomiában, illetve az arra gyakorolt hatásait. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olaf úr. Most pedig következhet a vita. Colin Simon úr kérte Írországból a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ír parlamentből jöttem, de korábban itt voltam képviselő. Néhány kérdésem lenne, és néhány észrevételem három percben. Először is az országok közötti összeköttetést illetően. Ez különösen fontos Írország számára. Szeretném megismerni Eh, a véleményüket, hogyan kellene ezt finanszírozni, ki ellenőrizni, illetve hogyan lehetne beépíteni az árba a az összekötetéseket, hogy közös árpolitika eh, érvényesüljön az európai országok között. Nem tudom, hogy ez a fényingadozás eh, üzenete. Aztán az előadásban eddig nem szerepeltek a bioüzemanyagok, pedig jelentős szerepet játszanak a kombinált erőművekben, illetve a közlekedésben az elkövetkező tíz évben. A különböző országok különbözőképpen állnak hozzá a bioüzemanyagokhoz, nincs közös bioüzemanyagpiac, hogyha az etanol piacot megnézzük például, egyes országok alacsony importvámokat alkalmaznak, hogy olcsó legyen az üzemanyag a belső piacon, más országok viszont magasabb vámokat alkalmaznak. Anglia és Svédország más tesz, mint mondjuk Portugália vagy Németország. Egyesek ugye a belső üzemanyag előállítást próbálják helyzetbe hozni, ami az egységes piaccal ellentétes az olcsó üzemanyag behozatalát tovább lehet exportálni az EU-n belül, és így tisztességes kereskedelmet lehet kialakítani ezen a piacon. A bioüzemanyagnak van esélye a sikerre, érdekelnének a panel észrevételei, reakciói. Ami azt illeti, hogy a hálózat tulajdonosokat és az erőmű tulajdonosokat, illetve a műszaki cégeket külön választanák. Hát vannak olyan cégek, ahol igenis jól valósul meg a három terület egyszerre. Kérdés, hogy az unbundling folytatódik-e majd, és hogy tényleg külön válnak-e a hálózat tulajdonosok és az erőmű tulajdonosok vagy működtetők. A harmadik, vagy utolsó dolog, amit mondani szeretnék, nagyon aggasztott az, ami az előző plenárison elhangzott, miszerint szerint óriási a hangsúly egy új európai energiaszerződés megkötésén. Szerintem egy csomó időt és erőfeszítést, illetve politikai tőkét spórolhatnánk meg, hogyha nem próbálnánk új szerződést kötni. Szerintem ehelyett inkább gyakorlati dolgokat kellene próbálni megvalósítani, és együttműködést építeni az országok között, a létező jogszabályi keretek között, vagyis a Lisszaboni szerződés alapján Egyértelműen tudható az én országom tapasztalatai és a szomszédos országok helyzet alapján, hogy egy évtizeden belül nem lesz könnyű új szerződést megkötni. Energetikai szerződést kötni kívánatos lenne Európában, de politikailag szerintem nem észszerű ezt a célt kitűzni. Inkább a gyakorlati dolgokat kellene nézni, hogy pillanatnyilag mit tudunk elérni az adott keretek között. Köszönöm, Kóni úr. Mielőtt megadnám a szót az elnöki asztalnál ülőknek, hadd mondjam el az összekapcsolásokról, mint a spanyol parlament képviselője, az ipari szakbizottság képviselője, hogy nálunk csak két és fél százalékos az összekapcsolás, és ez is csak Franciaországgal létezik. Az átlag 10 százalék. Itt Azonban az összekapcsolás hiánya a versenyhelyzetet torzítja, ugyan ez a helyzet a gázzal is csak kétszázalékos az összekapcsoltság mértéke, aztán a cseppfolyós földgázt is megemlíteném, hogyha jobban össze lennének kapcsolva hálózatok, akkor az ukrajnai válságes esetében Spanyolország tudott volna segíteni, például cseh folyósított gázzal. ahogy a kollega mondta, az állami finanszírozás is hiányzik. Ezen a téren is lehetne versenyt kialakítani. A másik dolog, amit mondani szeretnék, a termelést és a szolgáltatást szétválasztani? Nos, ez elég jól működik Spanyolországban. Az állami vagy köztulajdonú vállalatok persze gyakran úgynevezett természetes monopól helyzetben vannak, viszont a termelés és a szolgáltatás szétválasztása általában jó megoldásnak tűnik. Persze az európai gázszolgáltatáshoz ez úgy, egy új hálózatnak kellene létrejönni, és ez jó lenne, hogyha a nemzeti rendszerek között szövetség alakulnak ki. Átadom a szót a kolléganőnek. Köszönöm szépen. Én az Ipari Szakbizottságban dolgozom, már a második mandátumomat töltöm itt az Európai Parlamentben. Én román állam, polgár, román képviselő vagyok, tehát elképzelhető, hogy más szemszögből nézem ezt a kérdést. Az energiapiacok kérdését. Ugyanis mi nem vagyunk tagjai az eurozónának sem. A kapcsolódások problémat, problematikája nagyon és intenzíven megjelenik európai szinten. A gáz nagyrészt Ukrajnából, Bulgárián Ukrajnából érkezik Bulgáriába, és az egyik tagállam egész télen nem tudott fűteni, és hogyha Románia és Bulgária között lett volna kapcsolat, akkor mi képesek lettünk volna segíteni Bulgáriának abban, hogy más forrásból szerezze be a gázt. Ebből a szempontból kiindulva az Ipari Bizottság készített egy jelentést, amely a vita folyamán, amelyet most vitatunk meg az Európai Parlamentben, ez a gáz szolgáltatás gázellátás biztonságáról szól. Virág Kvadrasz úr a jelentés készítője. A jelentést még nem fogadtuk el, még a vita fázisában van. De a hálózatok összekapcsolásának a gondolata felmerül benne, és ez még kötelező is lehet. Kormány szinten kell valószínűleg eldönteni a kell döntést hozni erről a kérdésről. A tagállamok feladata tehát, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék. és az ellátás biztonságát garantálják. Ami a gazdaság ösztönzőt, ösztönzőket illeti, ami azt illeti, hogy a gazdaságot arra ösztönözzük, hogy hogy ezekbe a kapcsolatokba, a kapcsolódási pontokba vektessenek be. Én magam liberális politik, politikus vagyok, és azt gondolom, hogy a piacok elég sok mindent meg tudnak oldani, de érdekes lenne az önök tapasztalatait meghallgatni. E, hogy önök mit gondolnak a piacokat ösztönző eszközökről. Ez nagyban összefügg azzal is, amit e, önök mondtak, arról, hogy vannak e, állami tulajdonú cégek, vannak olyan nemzeti piacok, amelyek nagyon is ellenállnak ennek az összekapcsolásnak, hiszen a nemzeti piac védelmét helyezik első helyre európai szinten fontos lenne egyeztetni, hiszen nem gondolom, hogy mert azt gondolom, hogy nem fog ez működni egyedül. Tehát az ellátás biztonságának a garantálása azt követeli meg tőlünk, hogy ruházzunk be a gerinchálózatokba, ami ami a bio üzemanyagokat ülleti. Én, az, én, én azon kevesek közé tartozom, akik nem igazán hisznek abban, hogy ezek oldják meg a jövőt. Túl sok problémát vetnek ugyanis ezek föl. Nagyon lelkesek voltunk ezekkel kapcsolatban, de hogyha most megnézzük a piacokat, a különböző piacokat, többek között az amerikai piacot, akkor sok problémát látunk, de persze nem biztos, hogy önök egyetértenek velem. Ami a szétválasztást illeti, a közös energiapiac érdekében ez elengedhetetlen. Nyilván tudják, hogy egyes tagállamok nagyon ellenálltak a teljes szétválasztás megvalósításának. Ezért van az, hogy eb- ebben a fázisban a menedzsment szétválasztását elfogadjuk, nem követeljük 100 követelünk teljes százszázalékos szétválasztást a tulajdonlási szinten, de jó lenne addig nem új szabályokat hozni, amíg végre nem hajtottuk azokat, amelyeket eddig elfogadtunk. Ugyanis felmerülnek problémák a végrehajtással kapcsolatban. Emellett szeretnék felvetni még egy kérdést az e LKB képviselőjének. Azt kérdezném, hogy a globális piacok kontextusában hogyan látják ezt. az, az amerikai dollár változásai, árfolyam változásai hogyan hatnak a mi energiapiacunkra? Hiszen a globális piacokon általában dollárban kereskednek, és nem igazán látom, hogy ez hogyan van hatással a mi piaci um, folyamatainkra és a kereskedésre, illetve az árakra. Tessék, megadom a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Először mondanék néhány szót az ön kérdésére, ami az összekapcsolást illeti. A jelentésben megmutatjuk azt, hogy a helyzet lehet, hogy nem ideális, de összességében a meglévő összekapcsolásoknak köszönhetően az európai, vagy az eurózónában az energiabiztonság erősödött. Tehát nem arról van szó, hogy semmi nem történt évek, az évek során. De természetesen még többet szeretnénk elérni, további céljaink vannak, és eh, nyilván önök is eh, egyetértenek eh, velem abban, hogy a piacok összekapcsolásának növelése növeli az energiabiztonságot is. Ami a szétválasztást illeti, az éremnek két oldala van. Az egyik oldalon vannak bizonyos marzsok, amelyeket ki lehet használni, hogyha integráljuk az energiaellátási piacokat, Másik oldalon pedig egyesek azt mondják, hogy az integráció, tehát az a termelés és a szétosztás integrálása a hatékonyságot is növeli. A liberalizációnak a hatását látták, ezt kimutattuk, és az integráció és a szétválasztás segít a biztonság javításában tehát ebben aktívnak kell lennünk. Hiszen a vizsgálataink is ezt támasztják alá. Ami a bioüzemanyagokat illeti, hogyha megnézzük azokat a forgatókönyveket, amelyek a jövőbeni fejlődést vázolják fel az eurózónában, az az Európai Bizottság részéről. Itt ezek azt mutatják, hogy nagyobb, tehát több mm, megújuló energiaforrást fogunk használni, de valószínűleg ezeknek a köre mégis elég szűk marad. Végül pedig, ami az USA dollárt és az energia válságot illeti. Van kapcsolat a dollár árfolyama és az energia e, árak között. Nem teljesen világos, hogy ez mindig ugyanabban az irányban hat-e, és nem teljesen világos, hogy az amerikai e, dollár árfolyamának a változása hat-e e, közvetlenül az energiaárakra. látjuk, hogy a, a nyersanyag derivatívák piaca mennyit változott. Az energia piacok területén is megvalósultak bizonyos változások, és 2008-2009-es változásokat is elemezve azt tudom mondani, hogy hogy az energia árak ingadozása és a, az energiapiacokon megvalósuló pénzügyi műveletek közötti közvetlen, közvetlen kapcsolatot nem tudjuk aláhúzni planteadas, por el interés que puede... Köszönöm szépen. A négy elhangzott kérdésre reagálva. Ezek nagyon érdekes kérdések voltak a hálózatokkal kapcsolatban, illetve a hálózatok összekapcsolását illetően az elektromos hálózatoknál. A Telekom területen ezt már megvitattuk, ott már nem tesszük fel ezeket a kérdéseket a hálózatokkal kapcsolatban. És itt az előállítást a hálózat üzemeltetéstől külön választhatjuk. Az építési költségeket is külön elszámolhatjuk, és mindez a elektromos áram fogyasztói árában is megmutatkozik a fenntartható energiaforrások. Mondtam, hogy mennyire fontosak az egyes energiaforrások, és a piacoknak, illetve a technológiák fejlesztésének is hatása van mindenre. Európában lehetőség van arra, hogy az innovációt és a technikai fejlesztést egymás mellett végezzük, és bizonyos gyártók bizonyos, illetve bizonyos országok bizonyos energiatípusokra koncentrálhatnak. Bizonyos országok például a szélenergiára, mások más típusú energiákra, és ez alapján lehet súlyozni a különböző energiaforrásokat. És ami a vállalatokat illeti, és ez az első válaszom most csatlakozódik. Fel kell tennünk azt a kérdést, kérdést is, hogy a jelenlegi kereteken belül hogyan lehet eredményeket elérni. Ezek nem szabad, hogy további eh, problémák kialakulását eredményezzék. Nem tűnik megfelelőnek az, hogy az Európai Unió, amelynek polgárai rendelkeznek a mozgás szabadságával, a tőke szabad áramlásával, a szolgáltatások szabad áramlásával. Most a az eredeti országukhoz vannak kötve. Azt gondolom, hogy ez a megújuló energiaforrások fejlődését akadályozhassa. Ha egy adott ország nagyon sok szélenergiát állít elő, akkor ezt nem kéne más országok rendelkezésére bocsátani. Miért ne lehetne a megújuló energiaforrásokat közösen használni az energia az Európai Unióban? Nem vagyunk egyedül a világon, és a jövőbeni energiaforrások megújulóak lehetnek, akár akarjuk, akár nem, hiszen a planétánk azt követeli, hogy a széndiokszid kibocsátását csökkentsük, tehát ezeket a technológiákat tovább kell fejlesztenünk. Muniter Kiszta asszony, köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy Komeni úr itt van, ő időközben távozott. Az elmúlt mandátum időszakából ismerjük egymást. Sok szó hangzik el a Európa labilis pozíciójáról az energiapiacon, illetve olyan instabil energiaellátóktól függő Kelet-Európában, mint például Ukrajna és most még instabilabb országokra kell hagyatkoznunk, mint például Türkmenisztán. Más projektek azonban nem valósulnak meg, amelyek az energiaellátását biztosíthatnák, ilyen például a Nabucco, illetve más gázellátási problémákra is megoldást adhatnának. Soha nem beszélünk a szénről, az egyetlen európai energiaforrásról, és ezt ördögi dolognak tekintjük a széndiokszid kibocsátása miatt. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy mit tudunk elérni az új technológiákkal, például a széndiokszid kibocsátásával. Azt gondolom, hogy ez az új technológiákba történő beruházás forrása is lehetne. Fontos lenne az anyagban erre kitérni. Hiszen ez a jövőbeni tervezésre is hatással kell, hogy legyen. A szén az egyetlen um, európai energiaforrás, és fontos ezt használni az energiatervezésnél, ami a hálózatok összekapcsolását illeti illetve a megújuló energiaforrások esetében is szükség van egy közös európai energiapiacra. Jó lenne most további kérdéseket feltenni, és utána meghallgatjuk majd a válaszokat. Boris úr parancsoljon. No está. Pues entonces la señora Araujo. Ki a következő Araujo úr? Én úgy gondolom, hogy akár csak Írország esetében Litvánia is nagyon érdekelt az összekapcsolásban. Energia szempontból sziget vagyunk, és kivételes helyzeteket leszámítva egyetlen energiaforrásnak vagyunk kiszolgáltatva. A gáz és egyéb energiarendszereink teljesen az oroszokhoz kötődnek. Nyugat-Európával semmilyen összekapcsolásunk nincs. 2009-ben az összekapcsolási tervet elfogadta Litvánia, az volt a reményünk, hogy felszámolhatjuk az elszigeteltségünket, és szomszédországainkkal infrastruktúrát, közös infrastruktúrát hozhatunk létre. Az európai országok a transeurópai közlekedési hálózattal párhuzamosan kell, hogy megvalósítsák az energia hálózat összekötését, ugyanis csak így lehet majd előre lépni. És így lehet a fogyasztóknak észszerű árakat kínálni. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, és megkérdezni a szakértőket, hogy az egységes piac nélkül létrejöhet-e az árszabályozás. Köszönöm. Mi ez? Rauho. Rauho. Asszony. Köszönöm szépen. Először is arra szeretnék emlékeztetni, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy Spanyolország és Portugália milyen jó példát statuál azzal, hogy közös piacot hoztunk létre a két ország között, és egyébként pedig vezető szerepet játszottunk a piac nyitásban is, a liberalizációban. Ezt követték a az európai partnerországok. És ahogy a kollega mondta, több ország és Spanyolország és Portugália példáját követte. Fentartható energiapolitikát folytatott a két ország, és az évek során a portugál erőfeszítéseket el is ismerték. A napenergiában és a szélenergiában igen komoly beruházások történtek, és a szélenergiában piacvezetők vagyunk a világon. Portugália egyébként technológiát is exportál ezeken a területeken. A szélturbinák gyártásában, és ha lenne igazi hálózat ezen a téren, akkor többet is tudnánk exportálni. Az közbeszerzéseket alkalmaztunk a napenergia parkjainkhoz, és ezt a példát kellene a többi országnak is követnie, mert Portugália tényleg nagyon jó eredményeket ért el. Most pedig az árképzési struktúrákra térnék rá. Volt már szó el, erről, többször felvetődött már, akár csak az olajcégek esetében, amikor a nyersolaj ugye emelkedik, akkor azonnal áthárítják ezt a fogyasztókra, de amikor csökken a kőolajára, akkor sokkal lassabban reagálnak a fogyasztói árak tekintetében. Ezt nem igazán tudjuk mivel magyarázni, és kevéssé elfogadható. A mi országunkban a fogyasztói ár még ha nincs is külön eszköz erre. Szóval nem tudtuk bebizonyítani, hogy az országok megállapodtak a fogyasztói árakban, azért elég egyértelmű, hogy tized centek pontosságával azonos árakat alkalmaznak, akár csak a kőolajnál. Demokratizálni kell az energiához való hozzáférést, fontos, hogy a mm, költségek demokratikusabbak legyenek, ez elképzelhet, ez nélkülözhetetlen. A digitális korszakban a magram beindult, az egész eh, világ ismeri, eh, a gyerekek már első osztályban eh, számítógép használnak, Portugália is belépett a digitális korba, sikerült az informatikát tehát demokratizálni, a energiához való hozzáférést azonban még nem. Különösen a az elektromos áramhoz való hozzáférést. Tudom, hogy a portugáli ipar kevésbé versenyképes, mint a spanyol ipar, ugyanis Spanyolországban szubvencionálják az ipari fogyasztók elektromos energiaellátását. Ez nagyon nagy probléma nekünk. Gondolhatják, hogy milyen nehéz ezt megoldani Európában, hiszen már az ibériai félszigeten, Spanyolország és Portugália között is nehéz megoldást találni. Szociális kérdés ez versenyképességi kérdés is, és én szeretnék erre összpontosítani. Milyen eszközök vannak, és az Európai Központi Bank szakértőjéhez fordulok most, hogyan tudják megoldani ezt az országok annélkül, hogy a versenyképességük romlana egy ilyen válságidőszakban. Elnök, most pedig Skerölt úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Félix Leviennek és Strauch úrnak a nagyon érdekes előadáshoz. Remélem, hogy ennek a munkacsoportnak lesz még ideje arra, hogy végkövetkeztetést vonjon le azzal kapcsolatban, hogy miért ennyire különböznek az árak. Nem csak az e, elektromos áram e, árára gondolok, hanem egyéb nyersanyagokra is akár. Miért ennyire különbözőek az árak? hogyha ugyanolyan típusú energiát biztosíthatnak egész Európában, és magas szintű ö, hálózat összekapcsolást, mit jelentene ez? Lassan kiegyenlítődnének a költségek. Mivel azonban vannak kifejezetten kifejezetten nagy hatalommal rendelkező vállalkozások, vállalatok, cégek egyes országokban, hát ezeknek is hatása van nyilván a zárak alakulására. Vannak bizonyos dolgok, ár elemek, amelyek, vagy ár összetételi elemek, amelyek minden országban egyformák, de vannak olyanok is, amelyek eltérnek. És van itt Európában egy egységes, fontos kérdés, minden országban különböző szokások vannak, jogszabályalkotási kérdések vannak. Most azonban azt látjuk, hogy magasabb szintű összekapcsolást akarnak elérni, még a vasúti hálózatban is. Ez egy hatalmas projekt, amelyen régóta dolgoznak észak-dél irányban. és valami hasonló eh, elgondolás, valami hasonló projekt valósulhat meg a szaharai régióban eh, a megújuló energiaforrások terén. Ami az összekapcsolást illeti, úgy tűnik, hogy a különböző tagállamok megállapodhatnának eh, ezen a területen, és az hatalmas nagy előrelépést jelentene. egyszerűbbé tenni az összekapcsolást segíthetne abban, hogy lecsendesítsük az áraknak az ingadozását. Ugye foglalkoztunk olyan cégekkel és vállalkozásokkal, amelyek túl nagy hatalommal rendelkeznek. Hiszen ez oda vezethet, hogy egyes országokban befolyásolhatják a jogszabályalkotást talán a piacra, vagy a piacra kellene hagyni az egészet, vagy pedig több jogszabályt kellene hozni. De most úgy tűnik, hogy a fogyasztókról elfeledkeztünk. Nem igazán hallottunk ma a fogyasztók érdekeiről. Nekünk azt kellene elérnünk Európában, hogy a fogyasztók számára biztonságos ellátási hálózatot garantáljunk. Nem szeretném, hogyha újra megtörténne ez az egész gázvita például, amelyre néhány hónapja került sor. Azt szeretném biztosítani, hogy hogy elfogadható árak valósuljanak meg, megfelelő, biztonságos és tiszta energiaellátás. Tehát minél környezetbarátabb legyen az energiaellátás. Többféle célunk van, ezeket próbáljuk elérni. Biztosítani kell tehát, hogy egyetlen cégnek sem legyen, sem legyen piac uraló helyzete. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Számos kérdés felmerült. Evalian asszonynak adom meg a szót, kérem, kezdje meg a válaszadást. Nagyon örülök, hogy lehetőségem van ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására. Másik oldalon azonban nem gondolom, hogy nagy szakértője lennék a témának, sokkal inkább én magam is próbálom megérteni a szakértőket, és kihámozni a legjobb lehetőséget. Azt hiszem, hogy a végkövetkeztetés már megvan, az összekapcsolás fontossága, fontosságát mindenki felvetette, ez elengedhetetlen. Ahhoz, hogy javítsuk az európai energiapiacot. De ahogy ön is említette, vannak bizonyos nemzeti érdekek, amelyek egymásnak ellent mondanak. Illetve ellent mondanak a közös energiapiacnak. És ezek az érdekek felmerülnek az egyes nemzeti cégekkel kapcsolatban is. És ahogy ön is mondta, Teljesen egyetértek azzal, hogy liberalizált piacra van szükség. Liberalizált piac nélkül nem lehet az árakat csökkenteni. Nem tudom, hogy hogy lehet ezt megoldani. Egyes országok támogatást nyújtanak, például nálunk is, az én hazámban is, és ez nagyon nagy nyomást gyakorol az árak liberalizálására. Mindemellett itt van még a gazdasági válság is, amelynek a következményeivel szembe kell nézniük a polgároknak. És nagy problémát jelentene, hogyha a támogatásokról is le kellene mondani. Ami a Nabukkót illeti, és felmerült az, hogy ahelyett, hogy ez csökkenteni a függőséget, az e- egy forrástól való függőséget, újabb és újabb csövezetékeket építünk ki ugyanahhoz a forráshoz. Én egy kicsit szkeptikus vagyok a Nabukóval kapcsolatban. Nem hiszem, hogy sem, nem, nem hiszem, hogy most valami olyan történne, ami eddig nem történt meg. Szerintem lehet, hogy valaki majd egyszer leül és megváltoztatja esetleg ennek a nyomvonalát, és nem hiszem, hogy hogy a csővezetékek építése segíthet nekünk a jövőben. Ebben az összefüggésben Spanyolország fontos példa. Spanyolország túl messze van Oroszországtól ahhoz, hogy csővezetéken importálják a gázt ezért terminálokat építettek, csak folyosított gáz terminálokat. Talán ez lehetne egy megoldás. A világ több pontjáról vásárolhatnánk itt cseppfolyósított gázt, és nem egy forrástól függnénk. Jó lenne egy fogadópontot például kiépíteni, és innen elosztani Európában a cseppfolyósított gáz. Talán ez lehetne egy megoldás. Ennyit tudok most mondani. Köszönöm. Sí, yo quisiera comenzar Köszönöm. kérdésére térnék vissza. Azt mondtuk, hogy a technológia hatással lesz az energiahordozók szállítására a hazai forrásokat használni kell, és az Európai Unión léteznek programok a széndiokszid kibocsátásának csökkentésére és a tiszta energiaforrások használatára. A technológiai nagyon fontos természetesen, nem csak ennél a konkrét energia hordozónál, hanem másoknál is. Nagyon nehéz elérni azt, hogy egyetlen európai ország finanszírozza ezeknek az energiaforrásoknak a kialakítását. Nem vagyunk a világon egyedül, és fontos közösen megoldást találnunk. Eljátszuk az összes esélyünket arra, hogy a megújuló energiaforrásokhoz hozzáférünk, hozzáférjünk és az energiállátás biztonságának helyreállítására hatétlenül ülünk. Ne veszítsük el az úttörő szerepünket a kutatásnál, illetve az új energiaforrások keresésében és az új energiállátási módozatok kialakításában. Itt nem csak az ellátásnál veszíthetjük el a vezető szerepünket, hanem a technológiai fejlesztéseknél is. És ez nagyon fontos a technológiák forradalmánál. Fontos megoldásokat találnunk. Ami pedig az ibériai piacot illeti, ez nagyon jó példa, az energia nem ismer határokat. Közösen kell tárgyalnunk, és közös megoldásokat kell találnunk. Vannak közös megoldások, és ez bebizonyosodott már sokkal bonyolultabb megoldásoknál. A nehézségeket meg kell próbálni megoldani. Kétségtelenül igaz az, hogy azok az országok is, amelyek leginkább szenvednek, illetve leginkább érintettek, ők profitálnak leginkább a közös megoldásokból. Én emlékszem arra, hogy Kasztíliában miben volt a helyzet a reformok előtt. Minden egyes család rendelkezett egy kis földterülettel, utána pedig ezeket eh, egybetették annak érdekében, vízellátást és az infrastruktúrát javítsák, illetve a mezőgazdasági értékesítés hatékonyabb betétele érdekében is. Nagyon sokan úgy érezték, hogy veszíteni fognak mindezzel, de a végén kiderült, hogy ebből csak mindenki profitálhat. Ugyanez vonatkozik az energia ellátása is. Azt gondolom, hogy az előnyek, előnyök sokkal számosabbak, mint a hátrányok. Ami pedig az áringadozásokra vonatkozó kérdést illeti, illetve a hálózatok összevonását. Ha megvalósul a belső piac, akkor ez nagyobb lesz, és egységes szabályozásaink lesznek, és lehetőség lesz arra is, hogy közösen lépjünk fel, sokkal egyszerűbb lesz a helyzet. A vasútra mutatott példa itt is érvényes. A belső piac nélkül, és én ezt már korábban is hangoztattam, nem tudjuk biztosítani az energiaellátást és belső piac nélkül a 21. században nem tudjuk megvalósítani az energiapolitikánkat sem. Fontos, hogy megoldásokat vázoljunk fel, amelyek a polgáraink érdekeit szolgálják. Köszönöm. Csak nagyon röviden. Aggályok merültek fel a fogyasztók részéről. Én a bevezetőmben elmondtam, hogy bennünket is aggasztanak a fogyasztói árak. Ez a mi feladatunk. És összpontosítunk erre a témára. Ezt a, az aspektust én csak támogatni tudom. Néhány megemlített elem kes, ö, kapcsán önök minden, jó, minden bizonyan jobban tisztában vannak azzal, hogy mi történik Portugáliában. A reagálásban való késlekedésnek hatásai voltak, de mi az általános ingadozását, illetve fogyasztói áraknak fel és lefele, nem találunk egyetlen bizonyítékokat mindenre határokon átnyúlóan, és lehet, hogy az annak országaiban is érzékelhető ez az időbeli csúszás. És amikor mi ezt megvizsgáltuk, akkor nem találtunk szisztematikus folyamatot, például olyan esetekben sem, amikor az olajárak csökkentek mérési hibák kapcsán is felmerülhetett mindez, de azt gondolom, hogy óvatosaknak kell lennünk, amikor ezeket a folyamatokat vizsgáljuk és értékeljük. Ami a támogatások ügyét illeti, egyetértek, hogy a piasztorzítások kontraproduktívak. Ami nagyon fontos általában az az, hogy hosszú távú perspektívákat hozzunk létre, Különösen, mivel az energia és az energia hálózatok képítése hosszú távú perspektívát, megközelítést igényelnek nagy beruházásokat, és következetes politikát kell folytatni, úgyhogy párhuzamosan történjenek a dolgok, és közös célok mentén politikai szempontból, abból a célból, hogy csökkentsük a hatású gázkibocsátást, illetve a kontraproduktív elemeket ki kell iktatni az támogatásoknál, adóztatásnál. ezt a kérdést is megoldani, illetve liberalizálni a piacokat. Vajon egyformák lesznek-e mindenhol a piacok, a különböző ö, energiaforrások esetében? Nos, az euróövezetben nincsenek nagyon különböző kiadások. Tudjuk, hogy Franciaországban sok az atomerőmű, máshogy pedig más hatások határozzák meg a villamosenergia árát, tehát az üzemanyag mix különbözik, és ez indokolja az ár különbségeket. Aztán a hálózatok is különböznek, és a versenyre is van ennek hatása mint az árakra is. Ennyiben szeretnék válaszolni a kérdésekre, köszönöm. Hogyha valaki még kíván hozzászólni, akkor szívesen megadom a szót. Három fontos dolgot szeretnék megjegyezni. Először is nem beszéltünk a fő energiaforrásról, ami maga az energiatakarékosság. Szerintem fontos lenne erre hangsúlyt helyezni a megtakarításokra tehát. Aztán pedig azt is e, tudni kell, hogy az energia a fogyasztónak fontos, de nagyon fontos az ipar számára, és így a kontinens versenyképessége számára is. F fontos szerepet játszhatunk az új technológiák kihasználásában, kiaknázásában, fejlesztésében Európában. Aztán az ukrajnai válságot illetően hogyha Spanyolországnak lett volna eszköze arra, hogy továbbítsa az energiát, akkor együtt tudtunk volna működni Franciaországgal és Európa többi részével a cseppfolyós gáz üzemünknek köszönhetően segíthettünk volna azoknak az országoknak, ahol sok gond volt, többek között nem volt fűtés. Kéri el szót valaki még. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Szerintem nagyon jelentős volt az önök kontribúciója ehhez az érdekes vitához feljegyeztük a hozzászólásokat, és minden szerepelni fog a holnap a plenárison bemutatandó anyagban.